műholdas technológiájának fejlesztése. ez a tárgya a következő vitának. elsőként krehmer képviselő úrnak adom meg a szót a szóbeli kérdés szerzőjének. mr. Kramer, you have the floor. Biztos asszony, hölgyeim és uraim! A közlekedési bizottság nevében szeretném bemutatni a szóbeli kérdést, amely nagyon sok ö, tragédia mutatta a légi közlekedésben, hogy mennyire er, hol vannak a gyenge pontjai, és arra azt mutatja, hogy szükség van a repülőgépek nyomon követésére. A maláj légitársaság ö, tragikus esetére gondolva, meg az Air France 447-es járatának tragédiára, meg nagyon sok egyéb esetre emlékezzünk. A világszerte forgalom, légiforgalom 30%-át követi csak le a mai rendszer. Ez akadályozza a mentést, és ezért szükség van cselekvésre. Az egyik legigétresebb opció a műholdas automatikus független broadcast system. Ez a technológia jobb ellenőrzést és jobb légközlekedés menedzselést, igazgatást tesz lehetővé, legfőképpen pedig növeli a biztonságot, ám a hatékonyságot és általában az ellenőrzést is, és nincs nagy infrastruktúrális költsége, úgyhogy nyertes, nyertes, nyertes, nyertes játszma. A szabadságunk meg van győződve arról, hogy át kell gondoljuk a szabályokat, annak érdekében, hogy emberek életét mentsük meg. A Nemzetközi Légközlekedési Szövetség, az ICAO e is osztja ezt a nézetünket. Tehát a szakbizottság is, meg az ICAO is, valamint az ITU, a Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség, a Genfi novemberi világkonferencián ö, szeretne kérni egy megfelelő ö, spektrumkiasztást. A szakbizottság kérdezi az Európai Bizottságtól, hogy mit gondol erről a rendszerről, és mit gondol a bizottság a novemberi világkonferencia a frekvenciá vonatkozó igény benyújtásáról, amely lehetővé tenné a rendszer felállítását. Biztos asszony, nagyon izgatottan várom a válaszait. Köszönöm. A kérdés elhangzott, köszönjük szépen a szerzőnek, most pedig Bulc biztos asszonynak adom meg a válasz lehetőségét. Parancsoljon biztos asszony! Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, kérem, hogy engedjék meg, hogy ezt a fontos kérdést is taglaljam itt. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a műhold alapú rendszerek a légjáratok nyomán követésére jó e, előrelépést jelentenének. Az Air France 447-es járatának tragédiája után Európa megkezdte a feltáró vizsgálatokat, és megnézte, megvizsgálta, hogy, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy elkerüljük ezeknek az eseteknek az újra megismétlődését. A maláj légitársaság 370-es járatának tragédiája után felgyorsultak a folyamatok. Júliusban egy egyértelmű támogató javaslatot tettek le az Európai Bizottság asztalára, miszerint a 965 per 2012-es rendeletet módosítani kell, és így jobbá tenni a légjáratok globális nyomon követését ez egy teljesítményorientált megközelítés, ami azt jelenti, hogy nem emelünk ki egyetlen kereskedelmi technológiát sem, mindaddig, amíg a célokat a légitársaságok által használt technológia eléri. Egy sor technikai opciót veszünk figyelembe, például már létezőket és a jövőben kifejlesztendőeket. Eh, itt eh, külön megemlítem az ADS B-típusú rendszert. Három elvet eh, fogunk figyelemmel kísérni, illetve mm, figyelembe venni. Technológiailag semleges és teljesítmény alapú elvárásokat kell kidolgozni, amelyekhez az kell, hogy automatikusan adják ki a nagy utasszállító gépek, és még pedig kellő pontossággal azt a jelet, amit aztán befog a rendszer, és így a kutatás és a mentés könnyebbé válik. A második dolog az az, hogy a megfelelő berendezést biztonságosan kelljen tudni kezelni. A, ehhez az kell, hogy egy pótlólagos erőforrása is legyen a berendezésnek, E, ugyanis a Maláj légitársaságnál ez probléma, a Maláj légitársaság járatánál ez volt az egyik probléma. Emellett a, e, a költséghatékonyságot is figyelembe hagyjuk venni a gyártók részéről. Az Európai Bizottság már benyújtotta a tanácshoz és a parlamenthez a javaslatát, és azt gondoljuk, hogy az év vége előtt megszületik majd a jogszabály. Az ICAO dolgozik szabályai megváltoztatásán, emellett a, az utasok körében is megpróbáljuk lehetővé tenni azt, hogy a kutatást és mentést lehetővé tevő, vagy kis megsegítő internetes kapcsolatok rendelkezésre álljanak. Ez valós idejű monitorozást tesz, tenne lehetővé. Ami az ADSB technológiát illeti, miközben látjuk ennek a rendszernek az életképességét, megállapítjuk, hogy ez csak egy lehetséges megoldás, mert a bizottság egy technikai munkaanyagban az összes többi lehetőséget is feltárta. Az Európai Uniónak nincsen az ICAO-ban szavazati joga. Október 26-án hétfőn a, a bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel. Örülünk az Európai Parlament állásfoglalásának, és együttműködünk a tagállamokkal a világ rádiókommunikációs konferencián is. A bizottság támogatja tehát az ADS B típusának kidolgozását a rádiókommunikációs konferencián és azt is tudjuk, hogy a konferencia előkészítése során a tagállamok már jelezték, hogy az automatikus berendezés függő légtér ellenőrzés adatközlés iránti pozitív hozzáállásukat már kifejtették. Nyilvánvaló itt a berendezés működésének az ICAO standardjait figyelembe kell vennie. Köszönöm köszönöm szépen biztos asszony válaszát most meglátjuk hogy a képviselőcsoportok mit gondolnak erről. elsőként a képviselőcsoportok vezérszónokait szóltom marinescu képviselő úrnak adok szót az európai néppárt képviselőcsoportja nevében. <coughs> sajnos emlékeznünk kell a tragikus eseményekre, azokra a balesetekre, amelyek megtörténtek, és ezek mutatják, hogy nem működik jó trekking rendszer jelenleg, nem lehet nyomon követni a járatok útját, illetve a légiközlekedés csak 30%-ára lehet alkalmazni a rendszer. Az óceánok és Afrika egyes része nem fedi le a mostani technológia, nem elégséges infrastruktúra ehhez nagyon kevéssé hatékony és nagyon költséges a most működő rendszer, nem lehet, vannak belső korlátai, mint mondottam, nem, emiatt nem tudjuk a légteret megfelelően kihasználni sem. Van viszont technológiai megoldás, amely megfelelő lepedettséget biztosítana, az ADS-B rendszer, és a már működő infrastruktúra alapozva lehetne felépíteni ennek a rendszerét ehhez szükséges bizonyos frekvenciák újrakiosztása, és az ICAO, illetve a vonatkozó szervezetek ezt fogják képviselni november 15-én a világkonferencián. A legközelebbi ilyen lehetőség négy év múlva lesz. Nem szabad elvesztenünk ezt az időt, most kéne döntenünk, hozzáadott értéket adva a légiközlekedés biztonságához, akár a mentési tevékenységet is segítve, és általában a transatlanti járatok biztonságát különösképpen erősítve. Ezért támogatjuk ezt a javaslatot, és nyíltan is szeretnénk kényelmenteni, hogy a bizottság álláspontját támogatjuk. Kérjük a bizottságot, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a tagállamok is ö, támogassák a világkonferencián ezt az elképzelést. Köszönöm képviselő úr pontosan two percet használt el. következő képviselőcsoport az sd képviselőcsoport és anderson képviselő asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. a szabályozó szervezek az ipar és a polgárok is egyetértenek abban hogy sürgősen javítani kell a repülőgépek követésén a rádióspektrumok problémája csak az egyik a sok akadály közül, mégis ez igen komoly. Nem csak a felkutatás, mentés miatt fontos ez, hanem azért is, hogy például a rossz légkörű viszonyokat elkerülhessék a repülők, repülőgépek, hogy rövidebb úton és így környezetbarátabb módon repüljenek. a spektrumallokáció felülvizsgálatára van szükség, ezt támogatja minden érdekelt. Az utazók, a családoknak szüksége van er, arra, hogy bízhassanak a légitársaságok rendszerében. Éppen ezért ezt a szóbeli kérdést üdvözlöm, és kérem a kollégákat is, hogy ezt a műholdas rendszerre vonatkozó új szabályt támogassák. Következő hozzászólónk Foster képviselőasszony. Madame Foster, you have the floor. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Kramer kollega kérdése szerintem helyénvaló és időszerű. Ironikus talán az, hogy a rádió spektrum kiosztást már 13 évvel ezelőtt kértem a légiközlekedésre vonatkozóan, amikor még az ipari bizottságban voltam képviselő akkor a mobiltelefonok piacának növekedését éltük, a Galileo ideje előtt még. Úgyhogy azért haladgatunk, és a technológia is fejlődik, meg kell ragadjuk a lehetőséget, hogy ezeket a fejlett, szofisztikált eszközöket alkalmazzuk a járatok követésére. A közvélemény szeretné, hogyha megelőznénk és kivizsgálnánk a baleseteket, ezért a mi felelősségünk, hogy meg adjuk azokat az eszközöket, amelyekkel el lehet végezni ezt a feladatot. Így aztán üdvözöljük magát a vitát is a tématárgyában, a jelentéstevőt pedig támogatjuk a konzervatív frakció nevében. Köszönöm képviselő asszony nyilatkozatát. Telicska képviselő úrnak adok szót. Uh, Madam Chair, Madam Commissioner, it goes without... Elnök asszony, biztos asszony, természetesen nem hogy közt a szóbeli kérdést, sőt, ennek megfogalmazásában is aktív részt vállaltunk. Amit válaszként ma elmondott, jól mutatja, hogy az Európai Bizottság komolyan veszi ezt a kérdést, erőfeszítéseket tesz. Ennek körül a frakcióm, biztosított bennünket arról is, hogy ez a közlekedési csomag, amely terén decemberben léphetünk előre, erreben egy eh, formán gondolkodunk, a háttértámogatás fontosságát azt hiszem senki nem kérdezheti meg. Ami a technológiai semlegességet illeti, azt kell, hogy eh, igen, ez fontos. A legfontosabb azonban az interoperabilitás. A költség eh, hatékonyság persze fontos, nem, de mégis eh, a nem mindig a legolcsóbb a, tűnő a legjobb és a legolcsóbb a végén. Fontos, hogy minél hamarabb meg, megoldást találjunk erre. The next speaker is Mr. E- Következő hozzászóló Ertug úr. Ja, vielen Köszönöm szépen. Biztos asszony magától értetődik, hogy én is támogatom Kramer kollega javaslatát. A hozzászólási időmet viszont most a General Business repülés rendszernek szentelném, amely a kis repülőkre is kiterjesztése kéne kerüljön. A francia légközlekedési hatóság írt egy tanulmányt például, amelyben kimondja, hogy 15 baleset történik a kis repülők körében, és e-, fele halálos baleset ezeknek. Itt is van tehát a javítás potenciálnak, itt is meg lehet menteni életeket ebben a szegmensben. Ezért kérem, hogy az ADSB rendszer teljes mértékben vezessék be a kisrepülőkre vonatkozóan is. Egyébként 2008-ban az Európai Parlament már egy saját kezdeményezési jelentést írt az általános üzleti repülés témájában, hogy ott javítások történjenek. Akkor a bizottság nem támogatta ezt az anyagot, ezért sürgetően kérem, hogy az Európai Bizottság lépjen kezdeményezésbe, foglalkozunk ezekkel a repülőkkel is köszönöm szépen ertug képviselő úr végére értünk a képviselői listának és következik a catch the eye eljárás elsőként eh, monteiro de aguiar képviselő asszonynak adok szót. köszönöm képviselőtársak! A közlekedés biztonsága közvetlenül kapcsolódik a nyomonkövetési rendszerek jó működéséhez, amelyek beazonosítják, követik a repülőket, és különösen, ha bajban vannak, teszik lehetővé a mentés vagy segítségnyújtást. A mostani nyomonkövetési rendszerek a világ légiterének csak 30%-át képesek lefedni. Ez nyilvánvalóan hatalmas területeket teljesen ö, ismeretlen sötétségben hagy, az óceánok, az őserdők felett például. Az ICAO szerint az EDSB rendszer a jelenlegi navigációs rendszerek gyenge pontjait kiiktatná, hatékonyabbá tenni a légközlekedés szervezését, és általában a menedzselését, tehát konkrét anyagi előnye is volnának. A kérdésem a bizottsághoz a következő. Értékelték az, az EDSB rendszer esetleges gyenge pontjait? és van-e valamiféle menetrendje annak, hogyan elemzik majd a végrehajtást? Köszönjük a kérdést. Következő hozzászólunk, Máriász képviselő úr. Köszönöm. Európában több légiközlekedési katasztrófa is történt a közelmúltban. Emberek százai vesztettek, vesztették életüket, ez óriási tragédia. Sajnálatos módon az okokat általában nem lehet egyértelműen kideríteni, nagyon nehéz ezeket felderíteni. A digitális korszakban élünk, éppen ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy csak 30%-át a légitárságnak csak 30%-a rendelkezik ilyen nyomonkövetési technológiával. Szerintünk, szerintem elengedhetetlen az ADSB-hez hasonló rendszerek bevezetése annak érdekében, hogy javítsuk a közlekedés biztonságát és hatékonyságát. Ezt várják tőlünk az utasok, ezt várják tőlünk az emberek. Az ilyen rendszereket világszinten kell használni, és ugyanakkor fontos, hogy az emberi jogok ne sérüljenek, és a nemzetek szuverén jogai sem. Köszönöm. Kevesen vagyunk még a teremben ahhoz, hogy hangosak legyünk. Szeretném is, hogyha bulc biztos asszony bábeli zűrzavar nélkül tudná elmondani a viszontválaszát. megadom a szót a biztos asszonynak parancsoljon! madam president honourable members elnök asszony tisztelt képviselők az európai bizottság meg kvánja köszönni az európai parlamentnek és krahmer úrnak személy szerint ezt a kérdést, eh, mert eh, számos európai polgárt aggasztanak ezek a dolgok. Támogatjuk eh, a globális légijáratok globális nyomonkövetését és annak javítását, és ezek közé tartozik az ADSB rendszer támogatása is, és erről már beszéltem a bevezető megnyilvánulásomban remélhetőleg most már jobban értik azt, hogy a bizottság hogyan próbálja a költséghatékony, biztonságos és mindenki által elfogadható módját megtalálni a globális nyomán, nyomonkövetésnek. Ebben a vonatkozásban szeretnénk együttműködni a tanácssal és a bizottsággal annak érdekében, hogy időben megszülessen a jogszabály. Köszönöm. Köszönöm én is biztos asszonynak a rövid határozott válaszát. Képviselőtársaimon vitát lezárom egy állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként. tájékoztatom önöket hogy a szavazásra a mai napon kerül sor. tekintettel arra hogy van még időnk eleven eh, óra thirty percig a szavazásig addig az ülést felfüggesztem önök pedig készülhetnek a szavazásra. köszönöm a munkájukat.